A következő ülés holnap, szeptember 12-én 9 órakor kezdődik. A napirend megtalálható az Európai Parlament honlapján is. A mai ülést ezennel berekeztem. Szép estét!